Megnyitom az ülést. Jó reggelt, kedves kollégák! Először is az első napi rendi pont a sürgősségi eljárásra irányuló kérelmekről. Az eljárási szabályzat 154-es cikke szerint három javaslatról, kérelemről, kérelemről fogunk szavazni. Az elsőt a Halászati Bizottság nyújtotta be, az EU Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos szabályok e, először a kérelem e, benyújtójának, illetve a, e, a kérelmet ellenzőnek tudom megadni a szót. Szeretne valaki hozzászólni a teremben? Úgy látom, hogy nincs. Úgy nem így van. Van, tehát akkor szavazunk. Ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodás, ezzel elfogadtuk. A jelentésről holnap 12 órakor fogunk tehát szavazni. A módosítási javaslatok benyújtásának határideje ma kedden 13 óráig tart. A következőt megint csak a Halászati Bizottság nyújtotta be Egyesült Királyság vizén tevékenységet folytató uniós halászhajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek témájában ugyanez az eljárás. Szeretne valaki hozzászólni itt a teremben? Nem. Akkor ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Erről a javaslatról is holnap, eh, szerdán, március 13-án 12-kor szavazunk, és a módosítások módosítások benyújtásának határideje ma 12 13 óra. A harmadik a TRAN bizottság, közlekedési bizottság, a vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának, Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásai szeretne valaki hozzászólni, úgy látom, hogy nem. Úgy látom, hogy nem. Akkor ki van mellette, ki van ellene, kitartózkodik, akkor ezt is elfogadtuk, és itt eh, ebben a témában is mikrofon nélküli hozzászólás. Elnök folytatja, erről a javaslatról is, tehát holnap 12-kor szavazunk, ma 13 óráig lehet benyújtani módosító javaslatokat. És akkor most tájékoztatni szeretnék mindenkit arról, hogy a frakciók úgy döntöttek, hogy a, az Európai Bizottság alelnökének, az Unió főképviselőjének, külügyi fő, főképviselőjének a venezuelai sürgősségi helyzettel kapcsolatos állásfoglalásról szóló szavazását a következő plenárisra halasztjuk el. Van-e ezzel kapcsolatban megjegyzés? nincs, akkor a következő napi rendi pont a remek egyensúlya a gazdaság és monetáris terület álláshelyeire való uniós jelölések vonatkozásában és akkor a tanács nevében eh, Csiot asszony a szó. Ah, láka. Kérem azokat, mondja az elnök, akik nem kívánják meghallgatni ezt a hozzászólást, kérem, hogy gyorsan hagyják el a termet. Főleg Ferhofstadt és Bulman urakat kérem, hogy ne a teremben beszélgessenek. Herr Kollege Schwab. Schwab úr. Szól az elnök. Niște fotografii o să obținem de la domnul care ne face așa. Darf ich die Kolleginnen und Kollegen bitten? Kedves kollégák, arra kérem önöket, Arra kérem tehát önöket, a Cinque jelöltjei itt éppen falat állítanak a teremben. Csior asszonyi a szó kedves, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Tajani elnöknek, amelyet a tanács múlt héten kapott meg. És biztosíthatom önöket arról, hogy a nemek közötti egyensúly nagyon fontos téma, ezt mi támogatni kívánjuk. Az Európai Uniós Gazdaság és Monetáris Intézmények álláshelyeit tekintve is az egyenlőség elengedhetetlen. Mindeközben a kiválasztási folyamatok szabályhoz kötöttek, ezeket tiszteletben kell tartani. A tanács mindig is úgy járt el, hogy megfelelő rendelkezéseket tiszteletben tartotta, az idevágó rendelkezéseket tiszteletben tartotta. Az összes intézmény, amely a jogi amely részt vesz ezekben az eljárásokban, az tegy, ha, tartsa tiszteletben a jogi keretet. Meglepett, hogy a parlament a tanácssal szemben teszi fel ezt a kérdést. Tajáni elnök levele jogi aktusokra vonatkozik, amelyek három európai intézmény kinevezéseire vonatkoznak. Ez a három intézmény a Single Supervisory Board, a Banking Stakeholder Group az Európai Bankhatóságon belül, a harmadik pedig a Single Resolution Board, tehát az Egységes Szanálási Intézet. Hadd tisztázzam, hogy a tanács nem vesz részt abban, hogy shortlisteket hozzon létre, nem vesz részt ezen három intézmény jelöltjeinek kiválasztásában. A shortlist amely a Single Resolution Boardra vonatkozik, ezt az Európai Bizottság hozza létre. Az egységes felügyelő testület jelöltjeinek kiválasztása nem a mi feladatunk, hanem az az Európai Központi Bank feladata, a tanács feladata korlátozott. A mi feladatunk az, hogy formálisan jóvá hagyjuk a parlament, a parlament döntését. A, a tanács nem játszik a szerepet, a pedig az LKB e végrehajtó hatóságát illeti, ott a tanácsnak bizony van szerepe a kiválasztási folyamatban, és én biztosíthatom önöket, hogy a nemek közötti egyensúly egyenlőség minden eljárás során számunkra nagyon fontos, és a tagállamokat arra kérjük, hogy női jelölteket is nevezzenek meg. Én bízok benne, hogy az európai intézmények, amelyek a shortlistek összeállítását és a jelöltek kiválasztását végzik, ők tiszteletben tartják a nemek közötti egyenlőséget, és a jövőben is így járnak majd el. Az európai Unió tanácsának elnökeként eh, Románia európai szinten továbbra is támogatja a nemek közötti egyenlőséget, és eh, olyan vitákat eh, kezdeményezünk, amelyek az ezzel kapcsolatos lehetőségeket vetik fel, főleg a Women on Board irányelvel kapcsolatban. Nagyon fontos az előrelépés ezen a területen, és már értünk is el előrelépést, az Európai Parlament és a Tanács együtt tudja ezt megtenni. A munka és az család élet összeegyeztetésével kapcsolatos irányelvvel kapcsolatban ezt például megmutattuk. Az Európai Uniós ügyek intézése közepette nagyon fontosnak tartjuk a nemek közötti egyenlőséget, és hogy ez megvalósuljon mind az intézményekben, mind a munkaerőpiacokon. Köszönöm szépen a figyelmüket! Elnök, köszönöm szépen Csajot asszonynak, most pedig eh, Jurova biztos asszonynak adom meg a szót a bizottság nevében. Elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottság nevében, Dobrovskis eh, és Moszkovici biztosok nevében, akik ma ECOFIN csúcs eh, vesznek részt, én szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, és köszönetet mondani azért, hogy napirendre tűzték ezt a témát. Juncker e, elnök válaszolt Tajani elnök levelére ma. Először is hadd hangsúlyozzam, hogy az Európai Bizottság teljesen elkötelezett a nemek közötti egyenlőség mellett de döntő lépéseket tett ebben az összefüggésben. A közép és felső vezetők 39,6%-a nő, 2014 eh, novemberében ez 30% volt. A női főigazgatók száma 14%-ról 30%-ra növekedett. Öt eh, helyett most már 12 eh, ilyen fő, női főigazgató van, és 8-ról 42%-ra növekedett a főigazgató helyettesek száma. 3-ról 20%-ra a végrehajtó pozíciókban a pénzügyi szolgáltatások és a bank területen a női vezetők szerepe vagy száma azonban elég alacsony, 15%. A nők alul reprezentáltsága a közférában is megmutatkozik ezen a területen. A nők alig ritkán adják egyetlen egy harmadát a legtöbb központi bank végrehajtó testületeinek, és ugyanez érvényes az ezen a területen működő ügynökségek jelöltjeit tekintve. Általában négy-ötször nagyobb, több férfi jelölt van egy-egy ilyen posztra, mint női jelölt. Hadd hangsúlyozzam, hogy a szerződés 283 per 2-es cikke, tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés ezen e, cikke e, szerint az Európai Bizottság az Európai Központi Bank kinevezés, jelöltjeinek kinevezésében nem játszik szerepet. Az Európai Bankhatóság az Európai Bizottság bankhatóság esetében az Európai Bizottság szerepe korlátozott, az Európai bankhatóság elnökének kinevezésére. A Single Resolution Board vezetője most egy nő éppen, és itt az Európai Bizottság feladata az, hogy az Európai Parlamentnek egy shortlistet nyújtson be jelöltekre, elnök, alelnökök és egyéb igazgatósági tagokra vonatkozóan. Az idevágó szabályozás szerint a kinevezés a tudáson és az érdemeken kell, hogy alapuljon, illetve a tapasztalaton. Emellett az 56 per 4-es cikk, a rendelet 56 per 4-es cikk szerint a jelölteket nyitott kiválasztási folyamat során kell kiválasztani, és ennek a folyamatnak tiszteletben kell tartani az esély, a nemek közötti egyenlőséget, a felkészültséget, a tudást, és figyelembe vettük ezt, és a jogi elvárásokat tiszteletben tartottuk. Az Európai Parlamentet folyamatosan tájékoztattuk a folyamat minden pontjáról. Ami az Európai Bankhatóság elnöki pozícióját illeti, illetve a Single Resolution Board igazgatósági tagjait illeti, számos jelölt, nőjelöltek is, nem teljesítették a feltételeket azért, mert nem rendelkeztek a megfelelő, minimálisan elvárt vezetői tapasztalattal az adott területen. Továbbra is együtt kívánunk működni az Európai Parlamenttel ebben a témában ahol az Európai Bizottságnak szerepe van ebben az eljárásban, ott továbbra is árgusan figyeli az nemek közötti egyenlőség megvalósulását. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Jura biztos asszonynak, most pedig Delenge asszonynak adok szót másfél percre. Köszönöm, elnök úr. Futottam ide, ezért egy kicsit kifulladtam, és hát csak a felét is hallhattam annak, ami elhangzott, de egyszerűen az az oka ennek, hogy még FaceTime-on egyeztettem a fiam iskolájával, és hát pont ez az, ami megnehezíti a nők életét, mert nekünk össze kell egyeztetnünk a munkánkat a családi élettel, és pont erről van szó. A napirenden szereplő három kinevezés amelynek a felfüggesztését kérik néhányan, ezek csak a jéghegy csúcsa. Hogyha például az egységes szanálási mechanizmus élére jelölnek egy nőt, akkor azt látjuk, hogy azért mindig több a férfi jelölt is. Úgy gondolom, hogy a kiegyensúlyozott képviselete a férfiaknak és a nőknek olyasmi, amit minden frakció vállal, minden frakció támogat, de csak addig, amíg a saját jelöltjüket nem érinti az ügy. Hogy kezdjük, hol kell neki kezdeni a munkának? A bizottság azt mondja, hogy készen áll arra, hogy kezelje ezt a problémát. Sajnos magas funkciók esetén mindig kevés a női jelölt. A mi feladatunk az, itt a parlamentben is, hogy gondoskodjunk róla, hogy a jelöltek között a bankok esetében, a politikában, az üzleti életben több legyen a nő. Ez pedig ott kezdődik, hogy összed lehessen egyeztetni a családi életet a munkával, megoldható legyen a gyermekgondozás, és így tovább. Hiszen, hogyha 5-6-7 éves gyerekeket megkérdeznek az iskolában arról, hogy mik szeretnének lenni, van, aki azt mondja, hogy tűzoltó, van, aki azt mondja, hogy sebész. De sokszor a gyermekek előtt is egy férfi sebész vagy egy férfi űrhajós képe lebeg, és meg is lepődnek, a gyermekek 60-70%-a meglepődik, hogyha rájön, hogy nők is lehetnek sebészek, űrhajósok, tűzoltók itt kell neki látni a munkának. Köszönöm. Köszönjük, Bresszó asszony, egy perc. Eh, Köszönöm, elnök úr. Ahogy emlékeztettek rá, az eljárást teljesen korrekt módon folytatták le, tehát mi meg fogjuk szavazni. A probléma sokkal bonyolultabb. Ahogy a biztos asszony is emlékeztetett eh, erre, igazából alul reprezentáltak a nők az összes magas szintű és középszintű vezetői poszton a magáncégeknél, a gazdasági pénzügyi intézményeknél ez az alul reprezentáltság még magasabb arányt ölt. A probléma, a kérdés az, hogy hogyan lehet ezt a tendenciát megváltoztatni. Hogyha nincsenek női jelöltek, akkor egyértelmű, hogy nem lehet nőt kiválasztani. Ahhoz, hogy legyenek női jelöltek, ahhoz pedig támogatni kell a nők karrierjét, ezeknél az intézményeknél különösen meg kell mondani a lányoknak, tudatni kell a lányokkal, hogy tanulhatnak közgazdaságtant, és jó karrier tudnak bejárni. Mert hogyha azt mondják, hogyha közgazdaságtan tanulsz, úgyse érhetsz el egy bizonyos szintén magasabb posztot, akkor semmi nem fog történni, és akkor nem lesznek női jelöltjeink. Úgyhogy a biztos bizottságtól nem csak azt kérem, hogy korrekt módon járjon el, hanem hogy európai szinten is végezzenek egy promóciós munkát, ösztönözzék a tagállamokat, hogy a műszaki, gazdasági, tudományos területen ösztönözzék a nőket a tanulásra, és így lesznek majd női jelöltjeink is. Köszönjük szépen! Trevézius asszonynak adok szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Brandenburg német tartománya úgy döntött, hogy a tartományi parlamentet a jövőben paritetikusan osztják fel, magyarán a parlamentben ugyanannyi legyen a női és a férfi képviselő, mert ez tükrözi a társadalmi helyzetet. Eltekintve attól, hogy a szavazók 50%-a női, nő, és választhat nőt is és férfit is, elsősorban abban áll a kihívás, hogy a nők aránya a politikában sajnos egyelőre jóval alacsonyabb, mint a társadalom egészében. Számos rendezvényen jelen voltam, és ott a nők aránya a legtöbbször nem volt több, mint 15 vagy 20 százalék. Hogyan lehet ezt az egyensúlyt értelmezni? Ez tényleg fair, tényleg igazságos, és hol állunk meg? Melyek azok a margóra szorult csoportok, amelyeket még figyelembe akarunk venni. A vallásokat például legyen egyenlő az aránya a keresztényeknek, ateistáknak, buddhistáknak, muzulmánoknak, és aztán mi van a transgenderek személyekkel, az idősekkel, a fiatalokkal, a vékonyakkal, a kövérekkel, hol húzzuk meg a határt. Úgy gondolom, hogy a demokrácia azt jelenti, hogy a polgárok megválaszthatják azt, akik a legjobban képviselik őket, és ezt nyugodtan rábízhatjuk a polgárokra. Ugyanígy a gazdaságban is mindig azt a szemét kell kiválasztani, aki a legalkalmasabb egy feladat ellátására, függetlenül attól, hogy mi a neme. Azért mondom ezt, mert én magam is építőmérnök vagyok, Szakmámat tekintve 30 évvel ezelőtt, amikor elindultam a pályán, 15% volt a nők aránya ebben az ágazatban, és most, 30 évvel később nem változott semmi. Egyszerűen el kell ismernünk, hogy a nők és a férfiak különbözőek. Köszönöm. Köszönjük Trebézius kolléganőnek, Torvács kolléga a következő. Köszönöm szépen. Hallhattunk állásfoglalást a tanács részéről, a bizottság részéről is, és elhangzottak a szokásos kifogások is. Hogy az egészet röviden össze akarjuk foglalni, azt mondhatjuk, hogy hát igen, nem mi vagyunk a hibásak, mindenki valaki másra mutogat. És azt hiszem, ez egyfajta ördögi köre az érvelésnek. A problémát a következőképpen szokták vázolni. Nincs elég nő, aki megfelelő szakértelemmel és képzettséggel rendelkezik a középső szinten, a középvezetői szinten, és éppen ezért nem jutnak el a legfelsőbb szintre sem. De hát ez egy körkörös érvelés, olyan, mint hogyha azt mondanánk a reptéren, hogy igen, hát a repülő késve érkezett, miért? Mert késve érkezett. És újra és újra hajlunk ilyen körkörös érvelést. Ugyanez érvényes arra az érvelésre is, ami itt ma elhangzott. A női kollégák azt mondják néha, hogy ha a férfiak elgondolkodnak ezen a kérdésen, akkor előfordul, hogy egy kicsit máshogy látják a dolgokat, Egyébként ugyanezt láthattuk a 2008-as válság idején is. A nagybankok és a nagybankok vezető grémiumaiban főként férfiak ültek, és ők többnyire rossz döntéseket hoztak. Azt hiszem, ezt a válságot is jobban meg tudtuk volna oldani, hogyha a bankok vezető grémiumaiban több nő ült volna. Köszönöm, köszönjük Torvalds kollégának, egy perc, Gigolt kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Bizottság és a Tanács új javaslatai az Európai Gazdaság és Monetáris Testületek vezető álláshelyére vonatkozólag egyszerűen nem időszerűek. Az a tény, hogy csak férfiakat jelölnek, férfiakat javasolnak, nem felel meg a 21. század elvárásainak. Nem arról van szó elsősorban, hogy most a férfiak vagy a nők és a nők különbözőek vagy sem, mint ahogyan az elhangzott, hanem a nők már egyébként is réges-rég vezető szerepet játszanak a gazdaságban, a monetáris területen, a tudomány világában. A parlament évek óta foglalkozik ezzel a kérdés. És a kérdés most már nem is ez, hanem az, hogy meddig nézzük még ezt az egészet tétlenül. Felszólítom a kollégákat, hogy legyünk következetesek. Ez azt jelenteni, hogy az európai jog kereteinek megfelelően egyelőre nem nevezzük ki ezeket a személyeket, hanem megvárjuk, hogy a tanács és a bizottság tárgyaljon egy olyan megoldásról, amelyel ezeket a középkori állapotokat meg tudjuk szüntetni. Köszönöm. Köszönjük Gigult kollégának. Matthias kolléga következő. Köszönöm, elnök úr. A nők és férfiak egyenjogúsága alapjog, de úgy tűnik, hogy ez csak írásban érvényesül, amikor például gazdasági monetáris témákról beszélünk. A nők szinte eltűnnek a szintéről ebben a szektorban. Az Európai Uniós ügynökségek igazgatói közül 25-ből kettő nő, aztán a tanács pedig azt mondja, hogy e- ehhez nincs köze, hiszen a kormányok adják a jelölteket. A bizottság azt mondja, hogy ehhez nincs köze, mert nem ők állítják a jelölteket. A nők gyakorlatilag eltűnnek a jelölti listákról. Az Európai Unió vezetői szintjén nincsenek gyakorlatilag nők, nincsenek olyan nők, akiknek megfelelő banki előképzettsége lenne. Ez nem csak egy nők szembeni inzultus, hanem az egész Európai Uniót minősíti. Én valójában azt remélem, hogy amikor majd jelölt listákat állítanak föl, és csak férfiak szerepelnek ilyen listákon, akkor ezek az intézmények egyszerűen nem járulnak hozzá a női jogok támogatásához. Köszönöm, Matthias asszony. Két és fél percre Donano képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Február 26-án kedden az Econ szakbizottság eszmecserét folytatott Philip Lán úrra, akit kiválasztottak az Európai Központi Bank igazgatói posztjára. José Manuel úrral eszmecserét folytattunk az Európai Bankhatóság élére, és Sebastiano Laviola úr volt a következő jelölt az egységes szállási testület élére. Gyakran előfordul az, hogy a nők alul reprezentáltak a vezetői helyeken a banki és pénzügyi szolgáltató intézményeknél. Ezzel nem is csodálkozom, hiszen a közép és magas szintű vezetők szinten 32%-ot képviselnek a nők. Sokan, sokat beszéltünk erről a témáról, sokszor vitatkoztunk erről a kérdésről, de amikor konkrétan cselekedni kellene, akkor nem igazán történik sok minden. Az Európai Unió vezetői szintjén és a bizottság Brüsszelben 13 elnök közül, akik egymást követték, egyik se volt nő és nem volt nő az alapító atyák között sem. 28 európai biztosból csak 9 a nő. Ez normális? 250 millió nő él Európában. Ennyire nehéz lenne 14 kompetens nőt találni? Biztos, hogy nem. Csak a szándékunktól függ ez, és példát kéne, hogy mutassunk az európai intézmények élén is. Juncker úr nyilatkozata tekintetében, amikor láttuk a kamera előtt, hogy Pernia Szolin asszonyt hogyan ö, sértette meg, akkor azért fölmerülnek a kérdések. Ez az a példa, amit mutatni kívánunk. Ez a női kép, amit a Juncker bizottság fölmutat. Az Európa barátok sokszor azt mondják, hogy a márványba vésték az emberi jogokat, és 1957-re kell, hogy visszatekintsünk. Aztán 60 év elteltével látjuk, hogy mindennek mi a hatása. A fizetési különbség még mindig jelentős a nők és a férfiak között az EU-ban, az alapító országokban is. Úgyhogy most már ne csak beszéljünk erről a témáról, hanem cselekedjünk. Köszönöm szépen Tornán asszonynak. Sosnyert képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, újra beszélünk erről az intézményi kérdésről, beszélünk a nők és férfiak egyenjogúságáról, és a valóságtól teljesen el vannak szakadva, hiszen itt a józan észre kéne hagyatkozni. Nagyon sok bizonyíték van arra, hogy nincs elég nő, ezekben a pozíciókban, és még mindig úgy gondolják, hogy ezt meg lehet változtatni, hogy a nők képesek erre, meg tudják tenni, a nőknél jobban tudják ezeket a kérdéseket, és föl kellene, hogy ismerjék, hogy milyen nézeteket vannak. Hát a nőket ugye a választók feleként tekintik, ilyen szempontból tekintik fontosnak. A vannak kisebbség, olyan kisebbségek is, amelyek nincsenek képviselve a parlamentben. Ugye a kiskorúak nem szavazhatnak például, ez azt jelenti, hogy diszkriminál, diszkrimináció áldozatai. Meg kellene, hogy vizsgáljuk a vezetők és a sofőrök és a tolmácsok között is, hogy milyen a férfiak és a nők aránya? Köszönöm szépen Szosznyász képviselőnek. Megenged-e egy kékkártyás kérdés Vautmans asszony részéről? Szosznyec úr, megengedi, elfogadja? Vautmans asszony, tessé. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy mindent nő ma itt a teremben felháborodott. Azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha együtt felszólalnánk ezen hozzászólás ellen. Ön azt mondja, hogy ez a parlament nem elég intelligens? Hát azért mégiscsak eh, elég valószínűtlen, hogy itt ön akarja a nőket eh, képviselni. Az elnök hozzászól, és figyelmezteti a kérdezőt, hogy eh, kérdést tegyen fel. Nem hozzászólást kell mondani kék kártyával, hanem kék kártyával kérdést lehet föltenni. Hogyha 25 másodperc alatt a 30 másodpercből még mindig nem tette föl a kérdést, akkor eléggé kételkedem abban, hogy ebből kérdés lesz valóban. Én nagyon liberálisan kezelem a hozzászólásokat, de ezt figyelembe kell venni. Nagyon röviden, nagyon röviden kérem, tegye fel a kérdését. Rendben, mondja Vautmans asszony. Oké. Okay. Kan u alsjeblieft uw statement herhalen? A kérdés. Megismételné-e a kijelentését? Úgy gondolja-e, hogy a nők kevésbé alkalmasak arra, hogy ugyanazt a feladatot lássák el, mint a férfiak? Ezt értettem ki a szavaiból. Nie powiedziałem, że w parlamencie brakuje inteligencji, tylko rozsądku. Nie wiem, jak, jak było z tłumaczeniem én azt mondtam, hogy nem az intelligencia hiányzik itt, hanem a józan paraszti ész. A a e, e tények szerint a nők bizonyos feladatokra alkalmasabbak, férfiak pedig más feladatokra alkalmasabbak a tolmácsoknál például sokkal több a nő. Lehet, hogy a nők jobb, jobb tolmácsok, vagy a, a, a sofőrök esetében több a férfi. Lehet, hogy a férfiak alkalmasabbak a sofőri feladatra. Egyszerűen el kell fogadni ezeket a különbségeket. Köszönöm szépen, mondja az elnök, meghallgattuk a kérdést, meghallgattuk a választ. Azt gondolom, hogy mindenütt ugyanaz az oka a kérdés feltétel, feltételének, és ezért csak egy kék kártyát fogok megadni, és kevésbé voltam szigorú a hozzászólási eh, időben. Nem azért adtam hosszabb időt, mert ilyen a nagyvonalúsági hullám öntött el engem, hanem azért, mert nem figyeltem eléggé oda, amikor Delange asszony beszélt, és engedtem tovább beszélni. Köszönöm szépen, mondja a Ferber képviselő, az, hogy az európai pénzügyi intézetekben és a központi bankban nincs egyenlőség a nők és a férfiak között olyan szinten, tehát nem egyforma vezetők száma a nők és a férfiak között, ez világos és alig van női vezető európai szinten. Én azt kérem a tanácstól, hogy a nemzeti struktúrákban is érjék el azt, hogy a nőket jobban támogassák, hogy innen aztán az utánpótlást lehess, ki lehessen termelni. Ami engem azonban zavar, ez a kétszínűség. Azok a frakciók, amelyek itt ennyire föl háborodottak, nekik lehetőségük lett volna annak idején a központi felügyeleti mechanizmusnál egy nőt kinevezni, és most azok a frakciók, amelyek most annyira felháborodnak a két jelöltből, mind a két jelölt e, egyenlően felkészült volt, a férfit választották. Mi, a néppárt azt mondtuk, hogy az egyenlő, e, egyformán felkészült személyek esetében ö, ö, a nőt kell választani. És ezzel kapcsolatban írtunk egy levelet, és akkor erre azt a választ kaptuk, hogy az egyik jól képzelt volt, a, képzelt volt, a másik pedig nő. Hát ez egy elfogadhatatlan válasz, a magán gazdaságban ennek azonnal jogi következményei lennének, mégis így történt, úgyhogy ezt kellene végig gondolni, és nem ezt az álvitát folytatni a parlamentben. Köszönöm szépen. Jetemeki eh, asszony most eh, ez kék kártyát akar Szósznyesz úrnak eh, feltenni, vagy Ferber úrnak, kinek akar kérdést feltenni? Szosznyesz úrnak nem, azt nem tudom elfogadni, nem tudom megengedni, mondja az elnök, akkor Berez asszony következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy évvel ezelőtt, tavaly március 8-án az elnök, a parlament elnöke az európai hatóságoknak írt egy levelet Degindos kinevezése után, és azt kérte, hogy a jövőben a központi bank kinevezései esetében az Európai Parlament egy shortlistet kaphasson e, jelölt kell legalább három névvel, és ott egyenlőség legyen a nők és a férfiak között. Philip Ley kinevezése után mi azt kérjük a tanácsot, tanácstól, a bizottságtól és a, az Európai Központi Banktól, hogy ennek megfelelően lépjenek fel. A, az elnök el, el, levelére adott válaszban most azt ismételgetik, hogy az önök szerepe korlátozott, de ez a helyzet nem elfogadható, ez abszolút elfogadhatatlan a pénzügyi e, intézményekben, ugyanúgy, mint a más e, intézményekben is, nem veszik figyelembe nők és a férfiak egyenlőségét. Az Európai e, Bizottságban az a feladatuk, hogy megfordítsák ezt a paradigmát, és a következő mandátum alatt minden tagállam a jelöltnek állítson egy férfit és egy nőt, és ez lehetővé teszi majd a paritást a következő bizottságban. Ugyanígy a gazdasági és pénzügyi intézmények esetében is, ahol van shortlist, ott olyan shortlist legyen, ahol egyelően szerepelnek nők és férfiak, és az Európai Parlamentnek is szerepet kell vállalni, a felelősségét vállalni kell. Most úgy hallom, hogy a néppárt azt mondja, hogy ők az egyetlenek, akik kiállnak ezen téma mellett, és a szociáldemokraták Demokrata frakciói a felelősség annak idején, amikor nem választottuk meg a női jelöltet. Az, azért, mert esélyegyelőség van, nem kell a priori mindig a nőt választani, és nem gondolom, hogy ez megfelelő irányba vinne. Politikai okból akarták ezt a kinevezést, és, és a hozzászólónak elveszik a mikrofonját. Köszönöm, Beresz asszony. Elnézést, hogyha visszavonom. Elnézést, de hogyha valakitől elveszem a szót, mert túl sokáig beszélt, akkor nem tudok neki kártyában még szót is adni. Pietkovszki képviselőket. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, a nemek közötti egyensúlyról beszélünk, amikor nagyon fontos EU-s gazdasági és monetáris álláshelyek betöltéséről van szó. A parlamentnek elvileg jóvá kell hagynia azokat a kinevezéseket, amelyeket az úgynevezett szűkített listán javasoltak. Az LKR támogatja az egyensúly javítását az ilyen eljárások során, ugyanakkor azonban földrajzi egyensúlyt is látni szeretnénk ugyanis az összes jelölt ezeken a szűkített listán nyugat-európai, az úgynevezett régi EU-ból származnak, miközben nem mondhatjuk azt, hogy közép-kelet-európában ne lennének kompetens, alkalmas jelöltek. Ugyanakkor emlékeztetnünk, emlékeznünk kell arra is, hogy a legfontosabb az alkalmasság az ilyen funkciók betöltése esetében. Nem gondolom, hogy a nem az egyetlen olyan faktor vagy tényező, amelyet figyelembe kell venni egy ilyen eljárás során. Azt is szeretném megemlíteni, hogy az Európai Bizottság jelen pillanatban 28 biztosból áll, ezek közül 18 férfi és 9 nő. Ez is egy világos jele annak, hogy a nemek közötti egyenlőség nem érvényesül teljes körűen a bizottságban. Hogyha nemek közötti egyensúlyról beszélünk, akkor a bizottság először nézzen szét a saját házatáján. Köszönjük szépen Piotrowski kollégának, egy percet adok most Intfeld kolléganőnek. Köszönöm, elnök úr. Úgy hiszem, Szosnyerz úr az imént minden kétséget kizáróan bizonyította, hogy miért nem hagyhatjuk férfiakra, hogy a világot irányítsák. Kedves kollégák, sok-sok éve folyik már ez a vita, és minden egyes alkalommal ugyanazokat az érveket halljuk, mondván, hogy igen, hát most hagyjuk jóvá a férfi jelöltet, de legközelebb, legközelebb tényleg oda fogunk figyelni a nemek közötti egyensúlyra. De hát évek óta ugyanezt mondjuk. Egyszerűen nincs már súlya a szavunknak. Külön érdekes, hogy ez nem arról szól, hogy a férfiak jobbak lennének, mint a, férf- a nők, vagy a nők jobbak, mint a férfiak egyszerűen ismert tény, hogy a kiegyensúlyozott csapatok jobban teljesítenek. A monetáris és gazdasági élet felügyeletéről beszélünk. Miért érjük akkor be azzal, hogy egy rosszabb csapat vezesse ezt az ágazatot? Miért nem egy kiegyensúlyozott és ezáltal jobb csapatot állítunk az élére ennek a területnek? Hallhattuk, hogy nincs elég alkalmas női jelölt, hát emberek több mint 500 millió lakosa van az Európai Uniónak, és azt mondják, hogy nincs elég alkalmas jelölt. És még egy utolsó mondatot engedjen meg, elnök úr. Köszönjük szépen Intfeld kolléganőnek, mondja az elnök, akkor most egy percre. Frau Kollegin Intfeld, Herr Kollege... Intfeld kolléganő, Ferber kolléga, kérem. Nagyon szórakoztató ez a vita, amit önök itt lefolytatnak, de a tolmácsok egyébként sem hallják, meg a külvileg számára egyébként sem érthető, mert nem mikrofonba beszélnek, úgyhogy most Scott Kéto asszonynak adok szót egy percre. Köszönöm, elnök úr. Miért fontos, hogy a gazdasági életet a férfiak vezeték? Lehet, hogy ez összefügg azzal a tényel, hogy nyolc férfi a világban ugyanannyi, ugyanakkor a vagyonnal rendelkezik, mint a világ vagyonának fele? egy férfi gyakorlatilag teljes jogú felnőttként érkezik meg a munka világába, és mindenki megfeledkezik arról, hogy nők nevelték és oktatták ezeket a férfiakat. A nők más perspektívával, más tudással rendelkeznek, nem kell amellett érvelnünk, hogy jobbak vagy rosszak vagyunk, egyszerűen csak azt kell mondanunk, hogy a mi nemünk is megérdemli, hogy ugyanolyan módon reprezentálhassa magát a világ különböző területein, az élet különböző területein, így a gazdaságban és a monetáris világban is. Úgy gondolom nem elfogadható, hogy csak a szavak szintjén maradjunk meg, és aztán ne cselekedjünk. Én nem fogom tovább támogatni, hogy férfiakat jelöljenek ki a pénzügyi vezető grémiumok élére, amíg a szűkített listákon nincs legalább egy nő. Köszönjük szépen Scott Kétó kolléganőnek, most pedig másfél percet adok Viegas kollégának. Köszönöm szépen. Ezzel a kérdéssel két gond van. A nemek közötti egyenlőség, ez azt hiszem mindenki számára világos, nem érvényesül az LKB-ben és a felügyelő szervekben sem. Ez felvet egy másik, ugyanolyan fontos kérdést, nevezetesen ezen intézmények demokratikus ellenőrzésének kérdését. Az ügynökségek és az LKB különösen elvileg politikailag semleges intézményként indult technikai szerepkörrel. Az idő múltával azonban felügyeleti feladatokat is kaptak ezek az intézmények, különböző támogató, fejlesztő programokat is felügyelnek, ugyanakkor nem társult ehhez demokratikus ellenőrzés. A parlament csupán jóváhagyási hatáskörrel rendelkezik ezen intézmények vezetőinek kinevezésében, ez a demokráciának mindössze a látszata. Az elénk tárt szűkített listák csak egyetlen egy női jelöltet tartalmaznak, sőt sokszor előfordult, hogy egyetlen női jelölt sem szerepelt rajtuk, és általában a végső döntés sem felel meg az Európai Parlament álláspontjának. Úgy gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, ez a helyzet, hogy a nők ennyire alulreprezentáltak ezekben az intézményekben, de jól mutatja, hogy a nevezett intézmények milyen kevésé felelnek meg a demokratikus sztenderdeknek, és a pénz irányít mindent, és nincs megfelelő felügyelet és ellenőrzés. Köszönjük szépen Viegas kollégának, másfél percet adok Eszteres Ferragut kolléganőnek. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Európai Központi Bank, egy nő van és öt férfi az igazgatóságban, a Európai Bankhatóság, az összes jelölt férfi, a szanálási ö, testület, minden jelölt férfi, egységes felügyeleti testület, három férfi jelölt, és mindegyik hatóságnál ugye férfi elnök van. Ez egyértelműen mutatja az egyenlőtlenséget, hogy az Európai Banki és Pénzügyi hatóságoknál abszolút egyenlőtlenség érvényesül. Pedig a nemek közötti egyensúly az egyik alapértéke az Európai Uniónak. Ez elv és horizontális módon érvényesítendő érték. Védeni kell az emberi jogokat, és éppen ezért nagyon fontos, hogy megszakítsuk ezeket a sztereotópiákat. Szönyelszúr, az ilyenfajta sztereotípiákat kell pontosan megszüntetni, és föl kell lépnünk ezen sztereotípiák ellenében, és akkor a társadalmunk a gazdasági szinten is kiegyensúlyozottabb lesz. Köszönöm. Köszönjük szépen Feragut kolléganőnek. Elfogadja Szosnyerz úr kérdését? Tessék, parancsoljon. Dysponujemy na YouTubie statystykami, e, co... Hogyha megnézi a YouTube-ot, akkor láthat olyan statisztikát, hogy ki mit néz, és egyetemben láthatja, hogy a politikai fórumokat 80%-ban férfiak követik, és ez nem azért van, mert a rossz ördögi Sonyers megakadályozza, hogy a nők nézzék ezeket a fórumokat. Nem, a nőket nem érdekli a politika. Mit kéne tenni ahhoz, hogy a nőket is érdekelje a politika? It was not a question herr kollege äh, kolléga ez nem kérdés volt. bitte? Było pytanie. Zapytałem, co pani zamierza zrobić z tym, że kobiety... De, kérdés volt. Mit tudna tenni azért, hogy a nők nézzék a politikai fórumokat a YouTube-on? Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr szégyen, hogy önnek helye van ebben a parlamentben, az Európai Értékek Házában. Ez a válaszom. Köszönjük szépen Estaras Ferragut kolléganőnek. Tolja asszonynak adok szót egy percre egy másodpercet sem akarok elvesztegetni az felszólalásomból, de mégiscsak el kell, hogy mondjam, hogy ez szégyenletes, hogy ilyen visszamaradott elméleteknek adnak hangot, amikor itt a nőkről beszélünk. Szeretném azt mondani, hogy ez egy kihívás a számunkra. A szokásos módon zárjuk le a mandátumot, a parlament kér valamit, a Jurova asszony elismeri, hogy a bizottság ebben nem tud lépni, a tanács meg se hallgat minket, amikor a pénzügyi uh, intézmények vezetői helyeiről beszélünk. Itt nem csak az egyenjogúsági elvről van szó, persze ezt meg kell védeni, hiszen az elveknek nagyon fontos a szerepe, de itt egy méltányossági kérdésről van szó, általános érdekű kérdésről van szó. Tehát szerintem itt nem a jó szándékról beszélünk, nem is ezt kérjük, és nem azt kérjük, hogy nagyobb figyelmet szálljanak erre a kérdésre. El kell, hogy ismerjük, hogy a női szerepek a intézményekben fontosabb kell, hogy legyenek. Egy olaszországi tőzsdei tanulmány megállapította, hogy azok a társaságok, ahol az igazgatóságban nők ülnek, sokkal jobban tudják kezelni a válsághelyzeteket. Tója! Köszönjük szépen Tója kolléganőnek. Egy percre Urtaszun kollégának adok szót. Gracias, presidente. Permítame... Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy abszolút elutasítom azokat a szavakat, hogy a férfiak nem lehetnek tolmácsok, a nők nem jó sofőrök. Ez abszolút szexista megszólalás és vélemény, ez nem méltó a mi parlamentunkra. A kollégáim is elmondták már, hogy nem elfogadható, hogy a férfiak uralják ezeket a banki intézményeket. Az Európai Központi Bankban ugye 20, 29-ből kettő nő van, aztán egy, volt egy fontos hölgy, aki fontos szerepet játszott, de ő ott hagyja az intézményt. A tanács szintjén is, amikor nagyon sokszor egységes olyan listát mutatnak fel, amely megfelelne a feltételeknek, az szégyenletes. Ez történik a több társaság élén. Március 8-án is kezdeményezéseket tettünk ez ellen. A parlament a saját jogait szeretné gyakorolni. Mit kell tennünk? blokkolnunk kell a jelöléseket, amikor nem megfelelőek, és kérjünk új jelölti listát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úr Pesson kollega, Szusznyec úr, azt hiszem, hogy eh, az ön eh, által kérhető kék kártyák kimerültek már, ezt nem engedem meg, Pitekeinen képviselő következik. Köszönöm szépen. azt hallottuk, hogy nincsen elég nő a e, pénzügyi vagy a gazdasági intézményekben, és mindig azt mondják, hogy majd a legközelebbi kinevezésnél, majd a legközelebbi kinevezésnél. E, miről van szó? Arról van szó, hogy olyan nőkre van szükség, akik kompetensek ezen a területen, olyan lányokra, akik ilyen, tanul, ilyen területen tanulnak tovább, e, akár a közférában, akár a magánszférában, a pénzügyi ágazatban, gazdasági ágazatban. Látjuk-e ezt a kompetenciát? Látjuk-e, megtaláljuk-e ezeket? ezeket a jelölteket, elfogadjuk -e ezeket a jelölteket, vannak eh, eh, alternatívák. A kérdés itt nem csak az egyenlőségről szól, bár, akkor, bár ez egy fontos elv, a minőség itt elsődleges, a minőséget eh, ki kell használni. Eltekintünk-e attól, hogy az emberiség felét nek tudását kihasználjuk? Nagyon fontos, hogy ezekre a posztokra női és férfi jelöltek is legyenek a shortlisteken, csak akkor lehet kinevezni őket. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig egy percre Blinkevics Jutek eh, asszony kap Köszönöm szépen. Csütörtökön fogunk szavazni arról, hogy bizonyos kinevezéseket elfogadjunk, vagy elutasítsunk, gazdasági, illetve pénzügyi intézetek vezető szerepeiről van szó. A jelöltek mind férfiak, a nők nem eh, kapnak elég képviseletet a bank eh, és a pénzügyi eh, intézetekben, valutaintézetekben, csak 15%-ban képviseltetik magukat a nők. Ez elfogadhatatlan, hogy mind a mai napig ezért kell küzdenünk és emlékeztetnünk arra, hogy az esélyegyenlőséget, a nemek közötti esélyegyenlőséget az Európai Uniós intézmények kinevezéseikor is figyelembe kell venni. Nem csak a szerződésben szerepel ez az elv, hanem legalább három rendeletben, amely az Európai Uniós pénzügyi intézmények munkáját határozza meg. Hogy lehet az, hogy az Európai Unió nem veszi figyelembe a saját rendelkezéseit? Az Európai Parlament azt követeli, hogy a nemek közötti egyenlőséget tartsuk tiszteletben minden Európai Uniós és egyéb intézményekben is. Köszönöm szépen Blinkevics Jute képviselőnek most az, a spontán hozzászólások következnek, Fária képviselő kezdi. Köszönöm szépen, elnök úr, először is. Visszautasítom azt, amit Szosznyasz úr mondott, ezt nem lehet volna szabad megengedni. Én jelentéstevője vagyok a gender téma integrálásának, és hadd mondjam el, hogy három kinevezés az esetében az Európai Központi Bank nő, férfiakat választott. Hogy lehet az, amikor az elveket akarjuk érvényesíteni, akkor közben nem vesszük figyelembe ezt, a, ezt az elvet. Hogy lehet az, hogy a legjobban képzettek mindig férfiak? Ez lehetséges? miért stigmatizálják még mindig a vezető szerepet vállaló nőket? Nekünk lehetőséget kell adni a, mind a két nemnek, és én azt várom az Ekon szakbizottságtól és a tagállamoktól, hogy jobban támogassák a női jelölteket. Köszönöm szépen, Grappini képviselő következik. Köszönöm szépen, biztos asszony nem először vitázunk a nemek közötti egyenlőségről. A nemek közötti egyenlőség, ez, egy, ez mindenképpen szükséges. Ez több, mint egy szlogen. Hogyha megnézzük a gazdasági intézményekben a nemek közötti egyenlőséget, meglátjuk, hogy megosztott felelősség van. Ki javasolja a, például a biztosokat? A tagállamok. Kilenc női biztos van. Most vissza kell térnünk a kulcsfontosságú témára, az oktatásra. Voltak olyan férfiak a parlamentben az elmúlt években, akik nem kaptak elég képzést azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a nők és a férfiak egyenlősége, és ez így nem jó. az parlamenti alelnöki helyeket is meg kell nézni, a tagállamoknak a felelősségét vállalni kell, és megfelelő jelölteket kell benyújtaniuk. A központi bankokban, a tagállamokban hány női kormányzó vagy kormányzó helyettes van? Biztosítanunk kell, hogy a tagállamok érvényesítsék az esélyegyelőség politikáját. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Bilbao Barandika következik. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony! Amit a kinevezéseknél történt az EU gazdasági jellegű intézményeinél, a nemek közötti egyenlőség tekintetében. Mi úgy gondoljuk, hogy pontosan ezzel szemben léptünk fel március 8-án. Amikor az Euró 20. évfordulóját ünnepeltük, csak férfiak beszéltek. 20 év alatt reméltük, hogy ez megváltozik, de hát nem így történt. Demokratikusabb lenne ez az út, és egyébként meg is érné, hogyha nők jelenének ezeken a posztokon, hiszen az ő tehetségüket veszítjük el. Javasolni kell ilyen jelölteket, intelligens dolog, és kötelező dolog is ez, hogy ezt megtegyük. Ezért kell blokkolni az ilyenfajta jelöltségeket. Március 8-án kaptam egy képet a telefonomra, és ez mindent elmondott. A olyan, mint egy verseny. És a, nők, a férfiak versenynél nincsenek akadályok, a női futóverseny előtt pedig gyerekek vannak, iskolák, házi, háztatási feladatok, mosógépek, stb. Úgyhogy ezt a problémát kellene megoldani. Önkritikára van szükség, törvényekre, és az elnök elvette a mikrofont. Köszönjük szépen, Etheridge kolléga következő. Um, Köszönöm szépen. Én hiszek abban egyértelműen, hogy a nők legalább annyira felkészültek sok dologra, mint a férfiak. Én ez, mégis azt gondolom, vagy emiatt azt gondolom, hogy nőket kvótákkal belekényszeríteni ilyen pozíciókba, ez nem igazán megfelelő, ez nem méltó hozzájuk. hozzájuk hogyha eh, több eh, nő eh, lenne itt, mint férfi ilyen területeken, akkor ezt nagy előrelépésnek tekinthetnénk, tekintenék, és sokan azt mondanák, hogy jaj, hát ez fantasztikus, ez a liberális előrelépésnek a jele, de senki nem mondaná azt, hogy állj, állj, pillanat, és hogy van a férfi, mi a helyzet a férfiakkal? A nők eléggé abszolút felkészültek, ugyanolyan jók, mint a férfiak, és a modern világban megfelelő képzettség segítségben is részesülnek, és ilyen gyámkodó hozzáállás nélkül is nyugodtan betölthetik ezeket a pozíciókat, erre egyáltalán nincs szükség. Köszönöm szépen Etrics úrnak, most pedig Jertemeki képviselő következik. Köszönöm szépen. Szirpa Pietikainen kollégám kiváló beszédet mondott, itt nem arról van szó, hogy nincs elég felkészült nő a vezető pozíciókra az EKB-ban, vagy más területeken, a gazdaságban, illetve a pénzügyben. Egyszerűen arról van szó, hogy sokan nem akarják ezeket a nőket látni, ezeket a felkészült nőket látni. Valaki komolyan azt tudja mondani, hogy nincsen elég felkészült nő a magas pozíciókra az Európai Unióban, az EKB-ban, vagy más pénzügyi intézetekben. Hogy képzelik ezt? Hogy mernek ilyen ilyet mondani. A képviselőtársam, egyik képviselőtársam például rettenetes dolgokat mondott itt a nőkről. Eltérő véleményeket hallunk, és Szosznyes képviselő beszéde Európában nem is olyan ritka. Szosznyes nélkül sokkal több nő lenne vezető pozícióban, egyszerűen hozzáállás kérdése az egész. Köszönöm szépen Jettemáki eh, képviselőnek. Ezzel a spontán hozzászólásokat lezárhatjuk. Kedves kollégák, a szokásaimmal ellenében hadd mondjak mégis valamit. Nagy figyelemmel kísértem ezt a vitát és sok mindennel egyetértek, ami e, elhangzott. Egy áldozatra e, szeretném felhívni a figyelmet, e, amire, amit sokan elfelejtenek, a nyelvre. Én nem, igazon, nem igazán vagyok hiú ez, ebben a tekintetben, nekem mindegy, hogy forszicendének, vagy prezidentnek, vagy deputy speakernek neveznek ebben a hozzászólásban az angolban van egy kiváló eh, eh, megnevezés, "chair man", "chair woman", most már "chair person" mondanak, de most már eh, annyira oda ment ez a dolog, odáig fajult ez a dolog, hogy már nem is "chair man", "chair woman" vagy "chair person", mennek, hanem egyszerűen chair és ez már annyira nem személyes, annyira független a nemektől, hogy egyszerűen csert mondanak, és ez engem nagyon-nagyon zavar, és nem akarok itt senkit névvel említeni, hogy ki mond ilyesmit, de ez zavaró. Most pedig Jórava biztos asszonynak adom meg a szót. Uh, I don't know if I will not make a mistake, but I would... Remélem nem fogok hibát elkövetni, de én ön, több prezidentként, elnökként szólítanám meg. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, köszönöm ezt az eszmecserét mindenkinek, néhány megjegyzést fűznék hozzá az elhangzottaknak. Elhangzottakhoz van elég nagyon jól képzett, alkalmas nő a vezető pozíciókra. Hogyha hiányosságokról beszélünk, akkor a hiányosság elsősorban a műszaki és IT ágazatban mutatkozik hiány alkalmas nőkről, nőkben, de a 62 százaléka az egyetemet végzett